szépen, ezt a vitát lezártuk, holnap szavazunk. So, nach der Tagesordnung. A napi rend szerint die Erklärung der Kommission über die a bizottság magyarázata következik a játékok biztonságáról. Dafür erhält Herr Kommissar Fitt Először a bizottság alelnöke Ferhajgen biztos úr kapja meg a szót. Elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Karácsony előtt játékokról esik szó. Ez nagyon helyes, hiszen ilyenkor érdekli az embereket leginkább a játékok helyzete. Örülök, hogy az idén megint így történik ez hiszen a játékok biztonsága közös célterülete mind a biztonságnak, mind a tanácsnak, és a legnagyobb elvárásokat támasztjuk ezzel kapcsolatban. Média jelentések születtek egy tagországban, Németországban, hónapban egy kockázatelemző német cégtől érkeztek, és a TÜV-től nem a bizottság felé fordultak, a német szövetségi kormány sem fordult a bizottsághoz ezzel kapcsolatban, tehát mi sem tudunk többet, mint amit a sajtóból, sajtónyilatkozatként olvashattunk a német sajtóban. De minden esetre. Így indult ez a téma, és egy olyan téma ez, amit nagyon komolyan kell vennünk. Mindenképpen foglalkoznunk kell vele. Az elemzések azt mutatják, hogy négy különböző területről van szó. Először egy nagyon könnyen megválaszolható terület, TÜV nyilatkozatai szerint a német piacon tesztelendő játékok többségének a minősége nem felel meg a jelenleg érvényben levő Európai Uniós jogszabályoknak. Ez egyértelmű. Ha egy tagállam ezt megállapítja, akkor kötelessége neki is és az összes tagállamnak, hogy informálja az összes többi tagállamot és a bizottságot is intézkedéseket tegyen, még ö, ki is vonhatja a piacról ezeket a játékokat, behozatali tilalmat ö, is hirdetett ki. Remélem, hogy a német hatóságok gyorsan át fogják adni a RAPEX-en keresztül ezt az információt a tagállamoknak. Egyébként a bizottság azonnal támogatna egy ilyen importtilalmat, de mondtam, eddig a német hatóságok nem fordultak hozzánk. A piacfelügyelet kizárólag a nemzeti tagállamban kompetens, és mi és a tanács nem rendelkezünk semmilyen eszközzel ahhoz, hogy a piacot felügyeljük de jogszabályok szerint kötelessége a hatóságoknak a saját piacukat ellenőrizni. Amikor Németországban azt olvasom, hogy a német piac felügyelet be tudja tartatni a játékokra vonatkozó új jogszabályt, akkor ez a német kormány felelőssége, hogy képessé tegye rá a felügyeletet. Ezt tisztázni akartam. A második kérdés is egy régi téma. A parlament erről már nagy vitát folytatott, többséggel döntöttek arról, hogy kötelező tanúsítványjal ellátni a játékokat egy független szervezeten keresztül. Ez Németországban megtörténik, de általában ez nem teremt semmiféle valós biztonságot a játékra nézve. A prototípust jóvá hagyjatja ez a tanúsítvány, de a valós játékokat nem, és mi Tudjuk, hogy nem a prototípussal van a baj, hanem a gyártási folyamattal, hogy megfelele a magas minőségi követelményeknek minden beszállító. A játékoknál is azt látjuk, hogy egy gyártónak kell vállalni a felelősséget azért, hogy betartsák a jogszabályokat. Teljesen mindegy, hogy a világon hol van ez a gyártó, őket terheli a felelősség. Ha problémák merülnek fel, akkor az adott országgal beszélnünk kell, és ezt meg is teszi a bizottság, és Kínáról van szó, hogy jobban biztosítsák a gyártási minőségi feltételeket. Az ő feladatuk, hogy biztosítsák, hogy a világ legnagyobb játékgyártó országában megfeleljenek az EU által felállított elvárásoknak. Harmadik téma a vegyi anyagok jelenléte a játékokban. Hát, hölgyeim és uraim, ez nagyon nehéz téma. Én a munkatársaimnak azt mondtam, a lehető legszigorúbb jogszabályt kell elfogadtatnunk. A tanács és a parlament is egyetértett ebben. Ez azt jelenti, hogy a határértékek 2000 11-től, amelyek bevezetésre kerülnek, a jelenlegi tudományos szinten elérhető adatokon alapszanak. De tudjuk, hogy ez egy folyamatban lévő, fejlődő folyamat, új tudományos eredmények állnak majd rendelkezésünkre. Ezért aztán úgy állítottuk össze a határértékeket, hogy olyan értékeket is figyelembe vegyenek, amelyek majd a jövőben bekövetkezhetnek, és gyorsan megváltoztathatók legyenek a parlament beleegyezésével. Erre a parlament is rábólintott, hogy a kockázatokat folyamatosan kell elemeznünk idén kétszer találkoztunk olyan esettel, egyszer a szövetségi, a német szövetségi miniszter kapott egy levelet egy kadmium tartalmú játékról. Ezt azonnal továbbítottam a parlamentnek is, és más nehéz fémeket is ellenőrzünk. 2010 elején várjuk az eredményét ennek a vizsgálatnak. Ha bebizonyosodik, hogy új eredmények születtek, akkor új elemzéseket végzünk, és szigorítjuk az értékhatárokat. A második eset, ez kicsit komplikáltabb, nehezen tudom elmagyarázni. policiklikus, aromatikus vegyi anyagokról van szó. Gyakorlatilag ezek minket minden nap körül vesznek, minden nap kapcsolatban van velük az átlagember, és itt is az a helyzet, hogy utalást kaptunk rá, hogy ezek az anyagoknak az értékei valószínűleg túl magasra tettük, amikor a jogszabályt megszabtuk. Ha ez így van, akkor korrigáljuk. Hogy mondjam el, hogy itt egy olyan problémával állunk szemben, amit mi, mint politikusok nem nagyon tudunk megoldani. Iszonyatosan összetett technikai problémáról van szó Őszinte leszek, én sem értem teljesen. Nagyon összetett természettudományi kérdés ez, és nem mindig értem. És könnyen el tudom képzelni, hogy sokan ugyanígy éreznek ebben a parlamentben, sokan elmond, nem mondhatják el sokan magukról, hogy ezt a témát teljes mértékben értik. Úgyhogy bíznunk kell a szakértőkben, de itt a probléma mindnyájan tudjuk, hogy a tudomány tele van olyan történetekkel, ahol egy általánosan elfogadott elméletről bebizonyosodik, hogy hamis. És a kisebbségi véleményről bizonyosodik be, hogy igaz. Nem tudunk eldönteni politikusként egy tudományos vitát. Mi, mint politikusok, nem tudjuk kikerülni ezt a kérdést. A szabály az az intézményekben, hogy az illetékes tudományos szerveknek a javaslatát követjük. De őszinte vagyok, én olyan szívemhez közel állónak érzem ezt a témát, hogyha lehető legkisebb nyomát látom annak, hogy új eredmények érkeznek, azt biztosítom, hogy a bizottság komolyan vegye. A következő pont, ez kicsit bosszantó. Meg kell, hogy mondjam, hogy a német hatóságoktól elvártam volna, hogy a minimális jogszabályokat betartassák. A kockázatelemző intézet, amelyel a német média foglalkozott, azt mondta, hogy száz, száz, százszorosan ö, szigorúbb jogszabályunk vannak Németországban, mint az EU-ban. A valóság nem ez. A gumigyártóknak, hogy milyen olajat kell felhasználniuk már a RICS életbelépése előtt is, egy határértéket jelöltek ki, egyet ragadtak ki száz közül, amit kiragadhattak volna, és pont erről a küszöbb értékről példáloztak. Tehát a gumigyártás területén sokkal határozottabban jelentkezik a, a játékoknál, a mérhetőség a gyerekjátékoknál sokkal jobban bizonyítja, hogy magasabb az arány. Mindenki csak arra tudok felszólítani, hogy ezt az embert, össz, embereket összezavaró, fenntarthatatlan állítás sorozatot vonják vissza. Egyszerűen nem szabad, hogy megzavarják az embereket. Összefoglalóan el kell, hogy mondjam. A játék irányelvel egy olyan dokumentumot alkottunk, amelyet legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint megfelel a lehetségesnek. Ami akkor lehetséges volt, amikor elfogadták, és úgy alkottuk meg, hogy az újabb tudományos felismeréseket bármikor be lehessen olyan formában építeni, hogy a biztonsági megfeleltetések, a játékbiztonság, a tudomány és kutatás legúj, legújabb szintjének feleljen meg. Köszönöm szépen, biztos úr! Er- a frakciók nevében először az EPP Schwab úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Szeretnék szívből köszönetet mondani. Világos, hiteles volt az összefoglalója a határértékekkel kapcsolatban is. Az EPP nevében és Marianne Tysonnel, az előadóval már beszéltünk erről, tehát szeretném tiszt, tisztázni, hogy mindenféle veszélyes anyaggal kapcsolatos védelmet szeretnénk e- erősíteni és megtartani, és külön felelősségünk van gyermekeink egészsége iránt, és ezért a jövő iránt. És pont karácsony előtt, ahogy ön is említette, biztos úr, a szülőknek, nagyszülőknek biztosnak kell tudni lenni abban, hogy melyik játék az, amely biztonságos a gyermekeik számára, és melyiket vásárolhatják meg. Ezért a tagállamok felügyelő hatóságai felé szólok, különösen Németországinak, hogy tegyenek eleget kötelességeinek, és vonják vissza a piacról a veszélyes játékokat, és úgy gondolom, hogy a, a harmadik eh, fél certifikálását nem fogadták el nagyon helyesen, ezt most bizonyítva látjuk. Az összehasonlíthatóság érdekében hadd mondjam el, hogy a játék irányelvnél is azt kértem, hogy a bizottság tudományos bizottsága is vegyen részt az elemzésben. Hálás vagyok, hogy erre sor került, és hogy törődött a biztos úr azzal, hogy tudományos ismereteket Németországból is bevegyenek, például a Stuttgarti vegyipari és állategészségügyi Kutatóintézet jelezte, hogy az ben meghatározottak, és a DIN 31003-as határértékei közti különbséget szakmailag nehéz értékelni. Egy a vége az idézetnek, és úgy gondolom ez is bizonyítja, hölgyeim és uraim, hogy nem ops, olcsó, megoldásról van itt szó, hogy a tudomány azt mondja, hogy nem vizsgáljuk, mert nem értjük, hanem valóban nagyon komoly vitáról van szó itt a szakemberek között, amelyet egy, egy német intézet már közzétett és elfogad, a mások viszont nem, úgyhogy biztos úr azt kérem, hogy próbálja ezeket a különböző tudományos véleményeket összehozni, hogy komoly, egyértelmű véleményt kapjunk. Köszönöm szépen. Rápti asszony a következő két percben az SZSD frakciótól. Köszönöm szépen, elnök asszony. Minden évben ebben az időszakban a szülők leveleket küldözgetnek a télapónak, amiben a gyerekeik játékokat kérnek a télapótól. Az egyik játék ez lehetne, amit itt tartok a kezemben, de egy lehetne a 104 játék közül, amelyet a TÜV ellenőrzött, hogy alkalmas-e fogyasztásra. Hallottam, amit a biztos úr mondtat, aki megfette az intézményt. Azt is hallottam, hogy a tudósokra hárítja a felelősséget. Azt is láttam, hogy a tagállamokra hárítja a felelősséget. Nagy érdeklődéssel hallgattam. Azt is hallottam, hogy állandóan hangsúlyozta, hogy őszintén megvallja, hogy minden irányelv új tudományos bizonyítékokat vesz figyelembe, mert csak így lehet biztosítani azt, hogy a szövetségi német hatóság rendesen végezhesse a munkáját. Tehát, ami az irányelvet illeti, amely 2011-ben életbe lép, Tudják, hogy holnap után a bizottság tervet terjeszt be minden tagállamban a piacfelügyelettel kapcsolatban. Ez érinti a karácsonyi piacot is. A gyermekeink egészségét közvetlenül érinti, hiszen ők olyan játékokkal játszanak, amelyeket mi veszünk nekik. Nagyon fontos, hogy nem minden évben ebben az időszakban újra kezdjük ezt a vitát a játékok biztonságáról, hanem egész évben beszéljünk erről. Elnök félbeszakítja. A következő Jürgen Kreutzmann. Két percre. Elnök asszony, biztos úr. A Kockázatértékelő Szövetségi Intézet véleménye szerint a rákeltő anyagok az SLSR, tehát a lehető, az észszerűség szempontjából lehetőleg legalacsonyabb szintet kell, hogy megcélozza. Nos, a az irányelven határ, megfogalmazott határértékeknek pontosan éppen ezért fontos, hogy a, a a valóságban is ilyen határértékeket érjünk el. 2011-től a határértékek úgy fognak alakulni játékoknál, hogy a gyermekek egészségét kevésbé veszélyeztesse. A negyedik dolog, a játék irányelv alapelve, hogy a vegyi anyagok a amelyek genetikai mutációt okoznak elő, rákkeltőek vagy egyéb károkat okoznak, azokat a játékokban nem engedjük meg, és ezt valóban a határértékek révén el kell érjük. Úgy gondolom egyébként az irányelv semmit nem számít, nem ér. Ötödrészt pedig jobb és hatékonyabb piaci felügyeletre van szükség, hiszen általában az EU által előírt határértékeket a játékoknál, az importjátékoknál túllépik. A hatékonyabb piaci felügyelet azt is jelenti, hogy az EU-ban gyártott játékokat is vizsgálják, hogy ezek megfelelnek-e a határértékeknek. A hatodik pont abszolút elfogadhatatlan, ha igaz, hogy az Európai Unióban alacsonyabb normák vannak, mint az Egyesült Államokban. A német fogyasztómi ügyi miniszter azt mondta, hogy az úgynevezett mérges játékok jelenléte azonban mégiscsak úgy gondolom, hogy teljesen kontraproduktív bejelentés és téves, és nem tesz jót az európai piacnak. Köszönöm szépen, szól az elnök asszony, de ez bizony kárt okoz még. Köszönöm szépen, Rajcer úr, szól az elnök asszony, köszönjük, köszönjük. A következő a zöldekre, Heide Grüne asszony, két és fél percben. Nincs mikrofonja a képviselőasszonynak jetzt klappt's. De most be van. Köszönjük szépen, elnök asszony, biztos úr. Nagy, valóban kértük ezt a meghallgatást, hogy, hogy helyre tehessük, és világosan lássuk, hogy mi az, ami a vádakból igaz, és mi az, ami olcsó populizmus. Ez volt a háttér, és azt vártuk, hogy a bizottság hamarabb fordul a sajtó elé. De hogyha ma a vitában tisztázzuk, az is jó. Üdvözlöm azt a bejelentést, hogy a nehéz fémeknél és um, a, fe, mm, és a fehérítőknél um, vizsgálatokat indítanak. A 15 évnél alatti gyermekek számára előírt játékoknál a a rákeltő hatást uh, vizsgálatát további uh, évekkel vagy uh, meghosszabbították. Úgy gondolom, hogy lépnünk kell, hiszen a rák a leg magasabb halált okozó betegség a gyermekek között. A legújabb tanulmány, amelyet a Kockázat Kutatóintézet végzett, azt mutatja, hogy az irányelv nem elegendő, nem kellőképpen szigorú a, a rákeltő anyagokkal kapcsolatban. Azok a gyerekek, amelyek, akik egy órán át bőrkontaktusban vannak ilyen gyógy, ilyen játékszereket gyakran olyan mennyiségű méreg, mérget vesznek magukba, mint ha egy órán át cigarettáznának. A játékok 70%-a a határértékeket nem teljesíti, éppen ezért nagyon fontos, hogy meg követeljük, hogy betartsák a gyártók a határértékeket. Természetesen az árról is van szó, de nem lehet csak az árról beszélni, hogyha a gyerekek biztonsága van veszélyben. A politikának megfelelő lépéseket kell tenni és szigorítani a természetesen a tagállamok felelnek a piac felügyeletéért, nem a bizottság, a parlament vagy Európa. De mi is többször kértük azt, hogy Németország a piaci felügyeleti munkáját vegye komolyan és lépjen. Ez azonban messze nem jelenti azt, hogy nekünk nem kell semmit lépnünk akkor, hogyha úgy látjuk, hogy a határértékeink nem felelnek meg a tudomány állásának, ezért remélem azt, hogy az új bizottság, amint lehet javaslatokat terjeszt elő a parlamentnek, és azt a komitológiai eljárás keretében meg fogjuk tudni beszélni és kiigazítani a határértékeket. Köszönöm. Köszönöm. Hozzászólók. Tyson asszony két percben. Eh, voorzitter geachte commissaris. Köszönöm szépen, elnök eh, asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! A gyerekek eh, egészsége és biztonsága, akik ugye a legkisebb fogyasztók is, mindig prioritás. Pontosan ez az oka annak, hogy egy évvel ezelőtt egy új, szigorú játékirányelvet fogadtunk el. Hála a kiváló együttműködésnek a biztos úrral és szolgálatával, a tanácselnökségével és a parlamenti kollégákkal minden frakcióból sikerült ezt a titáni munkát nagyon gyorsan, egy olvasatban E, magunk mögött tudni. E, meg voltunk győződve abban, hogy a világ legszigorúbb törvényét e, alkottuk meg, és Kína és az Egyesült Államok is tiszteletben tartja. A parlament akkor úgy gondolta, hogy a harmadik fél tanúsítványával kapcsolatban rendkívül szigorú normákat határoztunk meg, ugyanúgy, mint a, a vegyi anyagoknál, nehéz filmeknél, például teljes tilalmat rendeltünk el, és a kivétel nagyon-nagyon szigorú feltételeknek kell, hogy ele, eleget tegyen. Az átmeneti időszak az logikus egy ilyen rendszernél, de szeretük volna, hogy a lehető legrövidebb az átmenet. A három dologról van itt szó, kollégák vagy elfelejtkeztünk valami nagyon komoly dologról a törvényben, vagy pedig a tudomány és a technika annyit fejlődött, hogy most újra ki kell igazítsuk a törvényt, akkor viszont a komitológiában gyorsan előre mehetünk, vagy pedig valami tévedés volt, és akkor nem szabad az ember, vagy pedig tehát populizmus, akkor viszont nem szabad az embereknek további féle, emberekben félelmet kelteni a gyermekek biztonsága érdekében. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy lássuk, hogy a bizottság mit tett mit tesz. Úgy gondolom, hogy még tudnunk kell, hogy a piac felügyelet végzi a munkáját, és jól működik. A kérdés az az, hogy a törvényalkotás megfelelő-e, a piac tiszteletben tartja az emberek számára. Világosá kell tenni, hogy a populizmusnak nem engedünk. Köszönöm szépen, Sáldemúzi asszony két percben a következő felszólaló szépen. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megragadni ezt a lehetőséget. Ha jól értem, akkor arról akarunk gondoskodni, hogy megvizsgáljuk, mennyire veszélyesek a Németországban forgalomban lévő játékok, mennyire tartalmaznak mérgező anyagot. Nos, nagyon fontos, hogy erről hamarosan vagy gyorsan döntsünk és megvizsgáljuk, hiszen a gyermekek biztonsága, ha veszélyben van, akkor nagyon gyorsan kell lépnünk. Bízom abban, hogy a bizottság ezt megteszi, és a parlament elé újra hamarosan eljön és elmondja, hogy mi a vizsgálat eredménye. De a játékgyártók, nos, ezzel kapcsolatban az is felmerült, hogy mint hogyha vannak olyanok, akik nem is igazodnak a határértékekhez. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy vannak olyan országok, ahol nincsenek ilyen törvények. Nem tudom, nem tudom, hogy az, a játék irányelv módosításával kapcsolatban mit kell pontosan ezek miatt tennünk. A bizottság vizsgálata az a piacfelügyeleti szabályokkal kapcsolatos vizsgálatok nagyon fontosak. A tagállamok felügyeletének helyes végzése is lényeges. A tagállam felelőssége ez természetesen. De ennek ellenére van két tagállam, amely sokkal több, többet költ a piacfelügyeletére, pontosan azért, hogy elkerülhessük az ilyen eseteket, mint a nem biztonságos játékok problémája. A bizottságnak kell azonban biztosítani azt, hogy a tagállamok betartsák mindezt. Köszönöm szépen. A következő előadó Sáde Móze asszony. Hidasszony, köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megragadni ezt a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak Ferhajgen úrnak, hogy részt vesz ebben a vitában rendkívüli felelősségünk van, biztosítanunk kell, hogy gyermekeink semmilyen egészségükre veszélyes anyagnak nincsenek kitéve. Amikor a bizottság az első olvasatról tárgyalt, illetve hogyha a játék irányelvre gondolunk, és az arra vonatkozó szavazásra, megállapodtunk abban, hogy legalábbis a zajszintről, kell valamit rendelkezni. Tudom, hogy a szakbizottság decibelben meghatározta ezeket az összegeket, ön azt mondta, hogy ez túl magas, és azt ígérték, hogy a maximális elfogadható zajszintet megállapítják. Szeretném tudni, hogy ezzel a témával kapcsolatban sikerült előrelépniük annak érdekében, hogy a játékok nem, ne okozzanak a gyerekeknek fül problémákat, hallás problémákat. Illetve a figyelmeztető címkék betűméretéről is szeretnék szólni néhány szót. A bizottság mit fog erről ezzel kapcsolatban tenni, mikor remélhetjük, hogy meghatároznak egy minimum elfogadható betűméretet például. Köszönöm szépen. Catch the eye. Hanslik asszony, egy percre temat bezpieczeństwa zabawek wzbudza szépen. A játékbiztonság nagy érdeklődéssel tart számot, különösen, amikor karácsony előtt játékokat keresünk a gyerekeknek. Véleményem szerint az, hogy a biztonságot növeljük, nagyon jó alapelképzelés. De a megvalósítást még meg kell várnunk. Remélem jó eredménnyel végezzük ezt. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a Toys Roadshow megszervezéséért, hiszen ez lehetőséget nyújt a vállalkozóknak, hogy megismerkedjenek az eredményekkel. November végén Amerikában a hatóságok több mint egy millió gyermekbölcsőt vontak vissza, és a kanadai piacról is. Gyerekbölcsőket minden nap használnak családokban, és sokkal nagyobb a kontaktus vele a csecsemő számára, mint a játékokkal. Tehát biztosíthatjuk-e, hogy Európában biztonságosak? Köszönöm. Weiss Gerber asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Szeretnék én is köszönetet mondani világos szavaiért. A játék irányelv összességét tekintve jelentősen javította a gyermekek védelmét, és mindannyiunknak az a célja, hogy akár világszerte a legszigorúbb jogszabályunk legyen. A szülők, nagyszülők aggódnak, mert a BFA, a Német Kockázatértékelési Intézet tanulmánya megjelent értékelése. Felmerül a kérdés, hogy az intézetnek igaza van-e, és a véleményével vagy sem. Mindenképpen a tényállást intenzíven ellenőrizni kell, hiszen a gyermekek védelméről van szó. És szeretnék köszönetet mondani, biztos úr, hogy hajlandó arra, hogy ezt megtegye. De úgy gondolom, hogy gyorsabbnak kellene -e lennie az egésznek. Azt mondja, hogy a jövő év első fellében lesz tudományos bizottságnak eredménye, gyorsabbnak kellene, hiszen a gyerekek védelméről van szó, és nem értem hogy a Szövetség Intézet ilyen későn jött ki ezzel. Köszönöm, köszönöm szépen, Weisgerber asszony. A következő Papa Nikolaou úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az elmúlt években több tíz olyan eset esett meg, ahol sebészeti beavatkozásra volt szó, szükség azért, mert káros játékokkal játszottak Például múlt héten Amerikában a piacon lévő játékok egyharmadában káros vegyi anyagok találhatók. Európában garantálnunk kell a gyerekjátékok biztonságát. Ehhez ellenőrzésre van szükségünk. És nem csak prevencióra, annak érdekében, hogy ne vegyük adottnak. Nekem ugyan nincsenek gyerekeim, de most, hogy a télapó hozza a játékokat, teljes biztonsággal kell odaadnunk a gyerekeinknek. A tagállamokban szigorúbb ellenőrzésre van szükségünk, ehhez szigorúbb jogszabályokra is. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Most pedig Ferhajgen biztos úr ér szó. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich freue mich über... Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon örülök, örülök annak, hogy ilyen széles egyetértés van. Egy megjegyzést engedjenek meg. Egy tudományos intézetről van szó, a Német Szövetségi Kockázatkutató Intézet. Feltűnő, hogy minden, hogy a nyilvánosság felé ilyen misztikus nyilatkozatok mennek csak, de a bizottságot nem keresték ezzel meg. Ezt önök értékeljék. Az egyetlen bizonyíték az az, hogy az intézet finanszírozása az a német szövetségi forrásokból biztosított, és éppen vita tárgya most ez. Kérdés, hogy miért nincsen intenzívebb PR munkája ennek az intézetnek, de nyilvánvalóan fontos, hogy megfelelően lássuk az eredményeket. Nem akarom azonban, hogy félreértsenek, még ha csak a sajtóban is olvassuk ezt. Ezt úgy értékeljük, hogy jelzés, új esetleges új tudományos felismer, felismerésekre, és én ezt már továbbítottam is a Tudományos Bizottság felé, és amikor utalás, uta jelzik nekem, hogy új tudományos eredmények lehetnek a játékok biztonságával és a határértékekkel kapcsolatban, akkor azt továbbítom a Tudományos Bizottságnak, de meg kell mondjam még egyszer. Tőlem önök, és önök sem követelhetik tőlem, hogy a tudomány, tudósok közti módszertani vitát eldöntsük. Ezt én sem tehetem, meg önök sem. Nem tehetünk más, mint hogy megmondjuk nekik, hogy ezt a kérdést, a módszertan kérdését, tehát azt, ahogy a határértékeket mérik, azt ez a parlament intenzíven, de a tanácsban és a bizottságban is megtárgyaltuk. És a, három inté- a német intézet, tudományos intézet véleményét egyetlen egy más tudományos intézet sem osztja. Ha önök úgy gondolják, hogy kötelezettség, köteles lettem volna egyetlen egy intézet véleményét tartva, és az összes többiét figyelmen kívül fagyva eljárnom, akkor meg kell, hogy mondjam, hogy én ezt a felelősséget nem veszem magamra, és az önök sem tehetnék meg. De még egyszer elmondom, hogyha bármilyen új felismerés születik, akkor elindul az eljárás. Sajnos, kedves, ki is volt az? Ki mondta az, bocsánat? Eh, valaki ugye azt említette, hogy gyorsabban kellene lenni. Gyorsan megy, de hát na, nem megy ennél gyorsabban, mert nagyon bonyolult eljárásokról van szó. Tesztek vannak, talán nem tudják, hogy, hogy igen, kiterjedt állat eh, kísérletekre van szó ahhoz, hogy ezeket eh, meg csak Nem lehet kényszeríteni a bizottságot arra, hogy egy felismerésre rövidebb idő alatt jusson. Sajnos erre nincs mód. Ezt el kell fogadni. A tudósok azt mondták, hogy a megalapozott eredményeket sajnos csak a közö év közepére tudja leszállítani. Ezt meg fogják tenni, és ennek alapján a bizottság vonakodás nélkül új javaslatokat eh, tesz le az asztalra, hogyha ezek a tudományos eredmények azt megkövetelik. Kreutzmann úr, a, le, a lehető legkisebb kockázat elve. Ez valóban ez él. Ehhez nem kell a kockázatkutató intézetnek a, a véleménye, hogy ezt megtanuljuk. Úgyhogy az önkövetelése teljesült. Rüle asszony azt mondta, hogy hamarabb kellett volna a sajtóhoz fordulnom. Meglepi talán, ha azt mondjam, hogy megtettem. Úgyhogy nem hiszem, hogy az, amit ma elmondtam a parlamentben, azt a német média átveszi. A tényszerű nyugodt, remélem, nyugodt tálalásomat sajnos a német médiák nem vették át. Pedig leadtam a szükséges magyarázatot, tisztáztam a tényállást, ha gondolja, odaadom önnek a szöveget. Davison asszony. A legszigorúbb törvénykezést hoztuk meg a világon, erre büszkék is lehetünk, és ez a bizot, ezt a bizottságot senki, az egész világ nem fogja ö, lehagyni ebben, ö, abban, hogy a bárhol másút magasabb biztonsági szint, tehát hagyjanak meg a játékoknak. Sáldemúze asszony egyetértek a piaci felügyelettel kapcsolatos megjegyzésével, ezt nem szabad megkérdőjelezni valóban a végrehajtás kérdése az, az döntő lesz, és itt is meg, megtettük az előkészületeket. Hét asszony kérdése nagyon fontos volt. A normák különböző területeken két példát is említett. A zajhatárértékek, zajforrások kérdését. Nos, az Európai Standardizációs Szervezet megkapta a megbízást, de hát a standardoknál, normáknál is ugyanaz a helyzet, mint más tudományos munkánál. Nem lehet rendelkezni, hogy egy hét vagy egy hónap alatt, vagy néhány hónap alatt készüljenek el vele. Megvan ennek a magam ideje. De az érintett normák, ami, a normákról, amiket beszéltek, azokról folyik a munka. És a pontos összehasonlíthatóságot is el fogják végezni annak érdekében, hogy a piacfelügyelet munkája erősíthető legyen. Az utolsó dolog pedig, amit még megemlítenék, a ülések Amerikában is biztonsági problémák merültek fel. Ez nem játékkategória. Ezek az általános termékbiztonság irányelv hatája alá tartoznak. És úgy gondolom, hogy tárgyalni kell az amerikaiakkal, és el kell mondjuk, hogy az európai rendszer az általános biztonsággal az elmúlt években beigazolódott. És hogyha bizo- nem biztosságos termékek jelennek meg az európai piacon, akkor nagy bizonyossággal kiindulhatunk abból, hogy minden más tagállamot arról tájékoztatunk a bizottság, és megteszi pedig a megfelelő lépéseket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Ferhajgen biztos úr, ezzel a meghallgatást lezárom. Tisztelt kollégák, a következő ülésre holnap december 15-én ketten 9-13 óráig, 15 20 óráig és 21-től 24 óráig kerül sor. A napi rend, ahogy azt a dokumentumokban megtalálják.